Most át is adnám Alexander Vondra miniszterelnök helyettesnek szót. Yes, good evening. Jó estét kívánok. Elnök úr, igen tisztelt hölgyeim és uraim. A tanács álláspontját szeretném önökkel ismertetni Afrika szarvával kapcsolatban. Ez a térség számos kihívással rendelkezik és igen sok feszültség honos most a területen. Az Európai Unió figyelemmel kíséri a térség fejlődését az itt található országokkal együttműködésben. Az Európai Parlament delegációja is járt a térségben, Eritreában és Etiópiában, ezen kívül Djibutiban is a tavalyi év során. Ez az Európai Parlamenti látogatása nagyon lényeges volt. És a, egy állásfoglalás indítvány is született Afrika szarváról. Az Európai Unió egyre érdekeltebb a térségben, a tanács nevében pedig üdvözlöm az Európai Parlament erőfeszítéseit, hogy megpróbálja a feszültségeket enyhíteni, hiszen számos feszültség van ebben a térségben. A tanács álláspontja szerint ezek a feszültségek összefüggenek egymással. A regionális szempontokat pedig összességükben kell figyelembe vennünk. Nézzük meg, hogy milyen konfliktusoknak lehetünk tanulni. Először is vita van Etiópia és Eritrea között. A stabilitás hiányának ez az egyik fő oka. A következőképpen írhatjuk le ezt a feszültséget. Szomáliában háborús helyzet van, destabilizált a helyzet, Oromóban, Ogadenben, Etiópiában. A béke folyamat Szudánban sem halad megfelelő sebességgel. Eritrea pedig felfüggesztette tagságát a fejlesztési kormányközi szervezetben. A szomáliai konfliktus talán az egyik legszörnyebb humanitárius katasztrófa forrása. Kalózkodás tanúi is lehetünk Szomália partjainál. A kalózkodás ismét a helyi konfliktus egyik eredménye. Egy további komoly dolog a természeti kincsekért folyó harc, főleg a vízről és az ásványkincsekről van szó. Itt különféle kulturális, etnikai csoportok által lakott térségről van szó. És megállapíthatjuk, hogy a különféle népek közötti együttélés távolról sem békés, amely migrációs szándékokat is táplál a lakosságban. Most engedjék meg, hogy más konfliktusokat is említsek, mint például a határ villongásokat Etiópia és Eritrópia között, Szudán, Etiópia, illetve Djibouti és Eritrea között. Ezek a határ konfliktusok is hozzájárulnak a helyzet bizonytalanságához. A regionális együttműködés segíthetne a konfliktusok leküzdésében. Az élelmiszer biztonság is nagyon lényeges téma, és természetesen ebben a térségben nagyon fontos. A térségben aszály és árvíz is sújtja a lakosságot. Ismét elmondhatnám, hogy a regionális együttműködés segítségével lehetne enyhíteni ezen természeti csapások okozta kínokat. A szomáliai Darfurban lévő konfliktus és egyéb számos konfliktus is megoldásra vár. Nem szeretnék most részletekbe bocsátkozni, de úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket csak is úgy tudjuk megoldani, hogy minden egyes országot bevonunk a konfliktus menedzselésbe, és pedig átlátható módon. A kalózkodás korábban a szomáliai tengerpart egyik kis szakaszára korlátozódott. Itt szomáliai vizekre vittek halászhajókat. Ezzel kezdődött az egész kalózkodás. Azonban ez a tevékenység jelentősen megnövekedett, és pillanatnyilag a humanitárius segítségeket is megakadályozza, és az Ádeni öbölben veszélyezteti a hajózást, a teherszállítást, a személyszállítást, többek között Kenya és Tanzánia irányában is. Ennek pedig nagyon komoly kihatása van Európára és az Afrika szarván található országokra is, hiszen olyan események nek is táptalaj, mint a migráció és a terrorizmus. Az Európai Unió is szeretne aktívabb szerepet játszani a térségben. A tanács kezében a leglényegesebb politikai eszköz, és a tanácsot pedig nekem tisztem ma képviselni. Tehát a politikai párbeszéd nem csupán az egyes országokkal, hanem a regionális érintettekkel is, mint például a már említett kormányközi fejlesztési ügynökség, a Kína, az Egyesült Államok, illetve az Afrikai Unió. A politikai párbeszéd közös felelősségvállalás a kotonui egyezmény alapján, amely Európa és a régió országai között köttetett. Az EU-s missziók és nagyon fontos eszközt jelentenek a tanács számára, hiszen a érintett országok hatóságaival így közvetlen kapcsolatba léphetünk. Megismerhetjük álláspontjukat, elmondhatjuk saját álláspontunkat az érintett országoknak. Ez a kormányzatokra és az emberi jogokra fokozottabb mértékben vonatkozik a tanács, ezen kívül az európai biztonsági és védelmi politika eszközeivel is rendelkezik. 2008 óta a tanács aktívan alkalmazza ezt az eszközt, hogy fellépjen a kalózkodás ellen a térségben. 2008. decembere óta haditengerészeti akcióra is sor kerül, melynek Atlanta a neve. Végezetül pedig az Európai Bizottság kezében pénzeszközök is vannak, mint például a stabilitást szorgalmazó alapok. De gondolom, hogy a bizottság nevében Ferrero Waldner biztos asszony többet mond majd, hiszen ő a felelős ezen a területen. A tanács az Európai Bizottsággal együtt megpróbálta az európai akciók sikerét hatékonyabbá tenni. És most köszönöm figyelmüket. Nagyon szépen köszönöm, miniszterelnök helyettes úr. Most pedig szeretném átadni a szót Ferrero Waldner asszonynak a bizottság nevében. Igen, tisztelt miniszterelnök helyettes úr, kedves Sasa, igen, tisztelt képviselők. Ami az elmúlt éveket illeti, már eh, akkor hangsúlyoztuk eh, azt, hogy Afrika szarván tarthatatlan a helyzet. Most eh, a mai vitán Louis Michel kollégámat képviselem, aki sajnos nem lehet itt, de én is nagy érdeklődéssel követem figyelemmel az eseményeket. Arra van szükség, hogy pillanatnyilag mozgósítsuk a tengerészeti eszközeinket, hogy fellépjünk a kalózkodás ellen. Ez például egy nagyon konkrét dolog. Azon kívül még sokkal több dologra szükség van. Az Európai Unió missziót küldött a térségbe. A misszió pedig eh, jelentést írt, a jelentés alapján pedig egy eh, állásfoglalás tervezet is született. Folytatnunk kell a globális megközelítés szorgalmazását. Szorgalmaznunk kell a biztonság eh, hangsúlyozását, amennyiben regionális biztonságot szeretnénk elérni. És eh, ide tartozik a kotonói megállapodás is, illetve a szegénység elleni fellépés. Most eh, a stratégia vázolása előtt szeretnék néhány konkrétumra is kitérni. Etiópiáról és Eritreáról szólni. Etiópiának stratégiai helye van a régióban. A bizottság támogatja Etiópiát abban, hogy küzdjön a szegénység ellen, és megalapíthatjuk, hogy sikert is elért Etiópia a közösségeken, közösségek közötti feszültségek azonban még mindig jellemzők az országra, főleg Ogadenre, ahol a lakosság még mindig feszültségben él. A bizottság az emberi jogi helyzetre és a demokráció, demokráciára is figyel. Kihangsúlyoznám a etiópiai választások jelentőségét 2010-ben, főleg eh, a jelenlegi NGO-król szóló törvény elfogadása után, illetve Birtukán Medexa ellenzéki vezető helyzetét tekintve. Az eritreai helyzetet eh, nagymértékben meghatározza az Etiópiával való határkonfliktus. Itt eh, számos emberi jogi megsértése terül sor. Véleményünk szerint mindenképpen folytatnunk kell az együttműködést, melynek célja a lakosság életminőségének javítása. 2008-ban már sikerült letennünk az eritreai hatóságokkal történő együttműködésünk alapjait. Ez pedig kézzelfogható sikereket is jelent ebben a folyamatban. Ahogy már az állásfoglalás tervezetben is olvashatjuk, az etiópiai és eritrei határon a határbizottság illetékes a jelentések megírásáért. Azonban mindenképpen szükséges a párbeszéd, hogy a két ország szóba álljon egymással. Eritrea és Djibouti közötti vitát már egy tágabb regionális konfliktus keretei között kell látnunk. Helyi és regionális szereplők között rejlik a megoldás kulcsa. A párbeszédet pedig szorgalmazunk. Jelenleg az etióp csapatok visszavonulnak Szomáliából. Így a szomáliai béke folyamatban végre fény látható az alagút végén. Elnök úr, ami Szudánt illeti teljes mértékben osztom nézetét, illetve a parlamenti képviselők nézetét. 2009-ben eh, mégiscsak eh, kenyértörésre kerülhet sor az ország sorsát tekintve, hiszen Darfurra gondolva az észak-déli átfogó CP e béke megállapodásnak kell életbe lépnie. Ez pedig az egész régiót érinti majd. Ez azt jelenti, hogy nagyon lényeges, hogy fenntartsuk a párbeszédet a kartúmi hatóságokkal, hogy együttműködjenek a CPE megállapodás és a Darfuri békefolyamat megvalósításában is. Ezek a hatóságok, illetve a többi érintette szudáni hatóság is tisztában van, hogy mi a feladata. Darfurban meg kell szüntetni a katonai akciókat. Az UNAMIT oda küldését pedig garantálniuk kell. A szudáni kormányzatnak pedig garantálni kell a humanitárius segítség helyszínre juttatását. A CPM e megállapodásban lényeges, hogy a kartúmi és a dél-szudáni kormányzat kritikus kérdésekben is megállapodjanak, mint például határviták, az olaj, kincs fölötti uralom, és így tovább. Amennyiben nem sikerül tárgyalni, akkor a 2009-es választások is dugába dőlhetnek. Szomáliában, hölgyeim és uraim, nagyon kritikus a helyzet. Yusuf elnök új kockázatokat lát az etióp csapatok kivonása után. Azonban új politikai folyamatok is beindulhatnak. Az Európai Unió folytatja erőfeszítéseit a Djibouti folyamatban. Ez pedig eh, azt jelenti, hogy az új elnök megválasztása és a nemzeti egységkormány létrehozása több bizalomra adhat okot. Nincsen B-terv a Djibouti folyamatban. A megfelelő körülményeket eh, kell kivárni, és amennyiben ez nem sikerül, akkor kevés remény van a sikerre. A bizottság támogatja a biztonság megerősítését is, és pedig nemzetközi segítséggel, többet között ENSZ békefenntartó missziókkal, vagy pedig egy megerősített Amison misszióval, melynek mandátuma a Djibouti megállapodás betartásának ellenőrzése lesz természetesen további pénzügyi támogatásra is szükség van az Amison sikere érdekében. Végezetül pedig, elnök úr, Afrika szarvát tekintve a parlament támogatását nagyon nagyra tartom az Afrika szarváról szóló kezdeményezésben, melynek alapja a 2006-os belügyi stratégia és az Afrika szarvára vonatkozó stratégia. A bizottság támogatja, hogy nevezzenek ki egy különleges megbízottat Afrika szarvára. És támogatjuk Afrika szarváról szóló kezdeményezésüket is, illetve ennek megvalósulását egy közös szakértői találkozás a víz, energia és közlekedés témakörében olyan elképzeléseket fejleszthet ki, amelyek egy donor konferenciának is megfelelő táptalajt adhatnak. Ki kell hangsúlyoznunk, hogy Etiópia a kulcsország Afrika szarván és a stratégia megvalósításában. Michel biztos úr is szorgalmazza, hogy az érintetteket meghívjuk Iszájes elnökkel együtt, és hogy megtárgyaljuk velük és az eritreai hatóságokkal is a reformot és a gazdaság élinkítési programokat. Köszönöm, ennek egy kicsit hosszas voltam, de annyi ország van ebben a térségben, és hogyha valamit mondani akarunk, akkor mindegyikről kell szólni néhány szót. Köszönöm. <clears throat> Köszönöm szépen. Igazából nem korlátozzuk a bevezető felszólalók idejét. Most pedig a frakciók nevében először Kacsmerek úr fog a néppárt nevében felszólalni. Két percben kap szót. Elnök úr, biztosasszony, miniszter úr, köszönöm szépen a tanács és a bizottság nyilatkozatát az Afrika szarván történtekről strukturális problémák és nemzetközi szempontok határozták meg ezt a konfliktust. A DEVE delegáció tagjaként, amely nemrégiben meglátogatta a régiót, láttam, hogy milyen komplex és összefüggő ez a probléma Afrika szarván. Ezért tehát válaszunk is komplex rá, hogy legyen. Állásfoglalás indítványunkban három alapvető, de körű kérdésre koncentrálunk. A regionális biztonság, az élelmiszerbiztonság, valamint az emberi jogok, a demokrácia, jókormányzás kérdés hármasának kérdésére. Biztos vagyok bennem, hogy jó szándékkal, dialógussal lehet csak megoldani ezt a problémát. Az EU igyekszik az Afrika szarván lévő intézményeket megerősíteni, de anélkül, hogy minden kult szereplőt bevonnánk, nem érünk el eredményeket. Vannak országok, amelyek rossz taktikát folytatnak. Nem tárgyalhatunk csak az egyik szomszéddal, úgyhogy a másikkal nem. Ilyen módon ellehetetlenítjük a nemzetközi diplomá- diplomáciát. A hatalomviselése felelősségviselést is jelent, ezt kell megértenünk a helyi szereplőkkel, hiszen itt nem a saját speciális európai értékeinket akarjuk átadni, nem az univerzális, általános érvé, értékekhez való viszonyulást várjuk el tőlük. A modern világban egyetlen fejlődő ország sem fog rendesen működni, hogyha ezen alapvető érdeket, értékeket figyelemben kívül hagyja. Nem arról van szó, hogy az EU-t tekintsék, hanem a saját jól felfogott érdekük szerint kell, hogy cselekedjenek. Nem változtathatjuk meg az érveinket, az értékeinket, de azt szeretnénk, hogy Afrika szarván is ezeket az értékeket figyelembe vegyék. Megadom Gomes asszonynak a szót. Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy ahogyan láttuk az Európai Parlamentben is, hogy az Afrika szarva régió kormányai nem a kotonói megállapodásnak megfelelően járnak el a 9-es cikk a jó kormányzás, az emberi jogok, a demokrácia csupán üres szavak. Az Afrikai Unin központban nagyon kenyetlen retorikát alkalmaznak, és december 29-én Bertol Mideszka a parlament egyik pártjának képviselőjét újra életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, ugyanis nem volt hajlan. 2007-ben szabadították őt ki más ellenzéki vezetőkkel együtt 2005-ös választások után tartóztatták őket le, aztán pedig ott van az úgynevezett NGO törvény, amelyet az Etió Parlament hagyott jóvá. Ez gyakorlatilag valamennyi független NGO tevékenységét bünteti. Louis Michelnek ezt el kell mondania a legalapvetőbb emberi jogokat nem tudják az emberek gyakorolni. Szomália esetében pedig kétség nem fér hozzá, hogy ez a legsúlyosabb válság az egész régióban, és a nemzetközi figyelem teljes hiányát tapasztalhatjuk, ez pedig szégyen teljes. Ezen ország népe számára már évtizedek óta nem létezett jogállamiság. A kalózkodás virágzik. Ez a bűnözők földje az EU tevékenysége a kalózkodás terén semmit nem fog eredményezni, hogyha nem tudunk együttműködni a régió országaival. A kalózkodásnak az okait a szárazföldön kell keresni, és csak ott tudunk küzdeni ellene. A drámai konfliktusokat nem tudjuk megoldani a szudáni darfúri konfliktusokat például, a nemzetközi közösség pedig csak üres szavakat, szólamokat puffogtat, és nem tudunk határozottan fellépni azért, hogy a civil lakosságot megvédjük, akikkel oly rosszul bánnak, és akik semmit nem tudnak tenni a bűncselekmények ellen, amelyeket a területükön követnek el. Ezért fontos látni, hogy mi történik a jelenlegi elnökségi helyzetben, és ez pedig egyértelmű fontos lépés lesz a nemzetközi közösség számára. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig az ALDE nevében Johan van Hekke úrnak fogom megadni a szót, másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr. Afrika szarva egy szörnyű térség, ahol a belső és a regionális konfliktusok veszélyeztetik a biztonságot és a békét. Emberiességi katasztrófa jön létre, és így paralizálódik ennek a fontos régiónak a fejlődése. Minden háború az államok bizonytalanságára irányítja fel a figyelmet, de a legnagyobb hiányosság az, hogy nincsenek demokratikus kormányok, amelyek vezetnék a térséget, és erről szól az EP delegációjának beszámolója is. Igazi helyi demokráciára van szükség, a nemzetközi jog tiszteletére, és elsősorban nemzeti megbékélésre van szükség. Szomáliában ugyanakkor Yusuf elnök visszalépése és az etiópi ö, csapatok kivonulása nagy lehetőséget kínál. Eljött a lehetősége annak, hogy a békét Szomáliában alapulva teremtsük meg. A béke folyamatot mindenkire ki kell terjeszteni. Ugyanakkor az a fontos, hogy az EU támogassa az, Európai, az Afrikai Unió békefenntartó csapategységeinek erőfeszítéseit ENSZ mandátummal kell őket fellátni, máskülönben kivonulnak Mogadisúból a csapatok, és egy biztonsági vákumot hagynak maguk mögött. Egyetértek Ferrero Waldner biztossal, itt a változás lehetősége, lendülete, és ezt most meg kell ragadni a hatalmi és biztonsági vákumot be kell tölteni, máskülönben az államtalan terület, melyet Szomáliaként ismerünk, fennmaradt. Köszönöm szépen, és most pedig megadom Iruho Amezaga úrnak a szót parancsoljon az zöldek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, valóban az Afrika szarva régió egy, tulajdonképpen egy lőporos hordónak tekinthető, főként a teljes instabilitás miatt Szomáliában, illetve Szudánban, de tulajdonképpen mind a három országban ezt láthatjuk, amelyeket lehetőségünk volt meglátogatni Kacsmarek és Hacsinzon kollégáimmal együtt. Ahogyan mondtam, ez a három ország, amelyeket meglátogattunk, Eritrea, Djibouti és Etiópia, egy közös elemmel küzdenek a szegénységgel, és az emberi jogok is igen alacsony színvonalúak. Ami a szegénységet illeti, a delegáció adatokat kapott, az etióp kormány elismerte, hogy 6 millió ember éhezik, az ENSZ-nél pedig ezt 12 milliónak tekinték. Tehát ez a humanitárius válság, ez ugyan nem szerepel jelenleg az újságban, de legalább annyira fontos, mint a gazdasági válság. Aztán pedig az emberi jogok esetében politikai foglyok vannak mindhárom országban. Természetesen erre is oda kell figyelnünk. Teljes abszurdum a határkonfliktus Etiópia és Eritrea között. Abszurdum, hogy több mint 12 ezer katonát telepítettek a régióba konfliktus miatt, és szeretném, szeretnék gratulálni Michel biztos úr cselekvése kapcsán, ugyanis politikai párbeszédet kezdeményezett a régióban, ezt a továbbiakban is folytatni kell, megerősíteni, nagyon világosan, határozottan kell fellépni az emberi jogok védelmében, az NGO-kkal kapcsolatos törvények esetében és egyéb törvényeknél, és vegyük figyelembe, hogy az Európai Uniónak nagyon magas, fontos szerepe van a régióban. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig a GUE NGL nevében Flüger képviselő úrnak adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ismét az EU figyelmének homlokterébe került az afrikai Afrika szarva területe az Atalanta misszióval. Az EU épp úgy, mint a NATO, Oroszország és az USA elköveti ezt a hibát, hogy katonai eszközökkel felszíni problémákat akar megoldani. Bernard Kushner üdvözli azt a lehet, hogy egy ilyen bevetéssel ismét fellépjen, de a valódi okok a források tiszt, nem tisztességes elosztása között eh, szerepelnek. Például az is egy probléma, hogy a ha Európai Unió halászhajói lehalásszák a vizeket. Az eh, Afrikai Unió csapatai kivonultak Szomáliából, több mint 10, az etióp eh, csapatok, több mint 16 ezer etióp katona halt meg. Djibouti-ban pedig minden létező nyugati állam katonai bázis tart fenn, ugyanakkor pedig egy katonai rezsim működik. Nem csak a kereskedelmi utakat kell megvédeni, hanem emberiségi, humanitárius segítséget is kell adni. Köszönöm szépen, folytatjuk a vitát, és megadom Carla von Vogaonak két percben a szót, parancsoljon. Elnök úr, igen tisztelt kollégák, Szomália egy csődöt mondott állam minden szörnyű következménnyel, ami ezzel együtt jár. És hogy mit kell tenni? Erről Anna Gomes eh, képviselőtársam beszélt nagyon pontosan, hiszen a kalózkodás a problémának csupán egy része, ám fontos része. Azért, mert a kalózkodás eh, nagy hagyományokkal rendelkezik a régióban. Másrészt az is a cél, hogy az Európai Unió tengeri szállítási útvonalait is megvédjük, ez tehát a saját érdekünk. Ezért az Atalanta akció az közös külös biztonságpolitikán belüli első komoly bevetés Jones admirális, a brit admirális vezeti az Atalanta akciót. Az Atalanta feladata egyrészt, hogy az élelmiszer segélyek eh, biztosítsa, hogy az élelmiszer segélyek megérkezzenek Szomáliába, másrészt az Atalanta feladata a kadózkodás elleni fellépés. Tárgyalásokat folytattunk Northwoodban a bevetési vezetéssel, a bevetés vezetésével is kiderült, hogy vannak hiányosságok, felderítő repülőgépekből nincs elég, hiszen nagyon nagy területet kell áttekinteni, nincs elég helikopter, nincsenek drónok, vagy pilóta nélküli felderítőgépek, és legfőképpen nincsenek tankhajók. Minnyájunk érdeke, hogy az Atalanta, tehát az Atalanta sikeres legyen, és így hozzájáruljunk a szomáliai bukott állam problémájának megoldásához. Köszönöm szépen. Most pedig Kornina Kretu kapja meg két percben a szót, parancsoljon. de Köszönöm szépen. Először is szeretnék gratulálni kollégáimnak ehhez a feltáró misszióhoz, ugyanis az egyik legszegényebb, legveszélyesebb régióban jártak az egész világon. Azt hiszem, hogy az Afrika szarva régió az egyik olyan vidék, a világon, amely a legszegényebb, és Etiópia nemrégiben egy rettenetes humanitárius katasztrófát szenvedett fel. Szenvedett el, ugyanis tömegesen halnak éhen az emberek. Darfurban pedig rettenetes humanitárius tragédiát láthattunk. Ezt gyakorlatilag népírtásnak tekinthetjük, hiszen több ezer embert öltek meg, és 4 millió ember hagyta el lakóhelyét. Djiboutit szintúgy a szegénység és a konfliktusok sújtják, ahogyan a biztos asszony is kiemelte, illetve a tanács képviselője az instabilitás, a stabilitás hiánya az egyik fő probléma. És ezért a gazdasági fejlődés is gyakorlatilag lehetetlen. Nagyon fontosnak tartom, hogy az országok részt vegyenek a regionális fejlesztési szervezetekben az Afrikai Unióban, illetve a gazdasági fejlesztési hatóságban. Arról van szó, hogy ezeknek az országoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a konfliktusokat megszüntessék, nyíltabb párbeszédet folytassanak a bevándorlás, a fegyverkereskedelem, a természeti erőforrások témakörében. Jó lehet, különböző vélemények vannak, de az Európai Unióban még az Európai Uniónak nagyobb szerepet kell vállalnia az emberi jogok területén, és a kotonui megállapodásnak megfelelően az Európai Unióval megállapodni kell. Köszönöm, mondja az elnök. Schmidt úr kap most szót. Igen, tisztelt elnök úr, vasárnap reggel szeptember 23-án egy svéd állampolgárt 7 évvel ezelőtt Dávid Iszákot lecsukták. Bírósági eljárás nélkül, vádemelés nélkül 7 éve börtönben tartják. És eh, elnök úr, ezzel a az állásfoglalással első alkalommal születik politikai aktus eh, egy európai egy svéd állampolgár bebörtönzése ellen. Ezt az embert egy gazember rezsim börtönben kínozza. Egy olyan rezsimről van szó, amely az Európai Uniótól támogatást kap, és ez a támogatás növekedett is. Az Európai Uniónak végre cselekednie kell és a támogatást feltételekhez kell kötnie. Elegünk van, az Európai Unió nem fogadhatja el, hogy az alapvető emberi jogokat lábbal tapossák, hogy börtönbe juttatják, lecsukják, kínozzák, megölik a rendszer ellenségeit. Igen, tisztelt elnök úr, az Európai Parlament azt követeli, hogy azonnal engedjék szabadon David Iszákot és a többi bebörtönzött újságírót. A tanácsnak és a bizottságnak is támogatnia kell a legfőbb ideje annak, hogy az Európai Unió szankciókat foganatosítson. Köszönöm. Bővarzó. Köszönöm szépen. És most pedig Eva Brit Svensson kap két percben. Köszönöm. Mint a kollégám az ALDE részéről azt szorgalmaznám, hogy azonnal bocsássák szabadon David Iszákot. Hét éve tartják fogva David Iszák svéd állampolgárt. Mindenféle bírósági eljárás nélkül egy barzalmas diktatúra börtönében senyved. Azonnal engedjék szabadon az újságírókat. Az Afrika szarváról szóló állásfoglalásban is szerepel ez nem tudjuk, hogy mi a bebörtönzött újságírók bűne. Csupán annyi, hogy a demokráciáért és a szólás szabadságért léptek fel. Az Európai Unió Eritreának nyújtott támogatását feltételekhez kell kötni. Az egyik feltétel legyen az, hogy engedjék szabadon az újságírókat, többek között David Iszákot. Az eritreai bankszámlákat fagyasszák be Európában, ameddig nem történik semmi. Ezen kívül a nemzetközi bíróságot is be kell kapcsolni. Azt mondja a svéd kormány, hogy 7 éve csendes diplomáciával dolgozott Iszák szabadon bocsátásért. Úgy látszik, hogy ez nem volt sikeres, most cselekedni kell. Charles Tanok kapszult két percben. Elnök úr, Afrika szarva, egy nemzetközi katasztrófa, háború, környezeti, a környezet tönkre menetele, éjsége, szárasság határozta meg ezt a területet, gyenge a civil társadalom. És ez a helyzet tovább fog rosszabbodni, a Eritrea és Etiópia között tovább feszült a helyzet, Szomália pedig nem egy állam, hanem az iszlám szélsőségesek és a klánok tartják kézben főleg azután, hogy az etióp csapatok kivonultak, és a jelenlegi elnök lemondott. A kadóskodás epidémiája betegség és elterjedt, és azt hiszik a nyugati államok, hogy mindent megold a katonai jelenlét. Bill Clinton, jól emlékszünk arra, amikor USA csapatokat küldött Szomáliába, de ebből is katasztrófa lett. Egyedül az alapján lehet optimizmust kitalálni, hogy a szomáli föld, amely egy brit protektorátus volt, és amelyet 1960-ban be, bevontak Szomáliába, nos, a szomáli föld kilépett 1991-ben. Azóta a szomáli föld az egyedüli kohézív és funkcionáló terület a szomáliai félszigeten. A szomáli föld lakói saját államisággal rendelkeznek, saját fizetősközük van, a saját nevemben, nem a frakciómban neve beszélek most. Úgy gondolom, hogy eljött annak az ideje, hogy a nemzetközi közösség megfontolja az Afrikai Unió vezetésével Szomáli föld függetlenségének elismerését. Hiszen, hogyha Szomáli földet a nyugat is támogatná, ez lehetne a stabilitás bölcsője a kaotikus régióban. Hiszen szomáli, uh, szomáli földiek joggal kérdezik, hogy miért ismerjük el Koszovót, hogy őket nem ismerjük el. Köszönöm, köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalások körében öt felszólaló szólal fel, Nikolescu úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unió megvan minden oka arra, hogy aggódjon a szomáliai helyzet miatt, ahol hatalmi vákum alakult ki, jól lehet, ezt a milíciaiak, milicisták betöltik. 3000 fős e- etióp csapatot vontak ki, és mivel ez megtörtént, az Afrikai Unió sorsa is kockán foroghat a jövőben. Nem azt mondom, hogy a tengeri misszió ne lett volna sikeres, hanem az a probléma, hogy ez olyan, mintha verébre ágyúval lőnénk hiszen az a fontos, hogy a nemzetközi szervezetek a régióban tevékenykedhessenek, hogy a stabilizációt helyreállítsák. Köszönöm szépen, most pedig Nazár úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak nagy felelőssége van az Afrika szarva régióban. A stabilitás hiánya azt vonta maga után, hogy ez a régió nagy aggályokat okoz. A kalózkodás mértéke növekedett a szomáli partok közelében. És ez pedig a tengeri közlekedést és szállítást is érinti, ez az unió számára különösen fontos. Ezen túl pedig megállapíthatjuk, hogy a kalóz csapatok egyre kifinomultabb eszközökkel rendelkeznek, és a partoktól egyre távolabb is meg tudnak már támadni hajókat. Szomáliában nincsen olyan központi kormány, amely területi vizeit ellenőrizni tudná. A nemzetközi közösségnek is itt nagy a szerepe. A kalózkodás teljesen mindegy, hogy milyen jellegű, valamennyi ország törvényei ellen való. Ezért tehát azt gondolom, hogy az Európai Uniónak kevés lehetősége van ugyan, de valamit meg kell próbálnunk. Köszönöm szépen, most pedig a miniszter elnök helyettes úr kapszott parancsoljon. Okay, uh, I think let me first react. Először is engedjék meg, hogy reagáljak egyes megjegyzésekre, és aztán pedig levonnám a következtetéseket. Ola Schmidt és Eva Svensson kérdeztek David Iszák újságíróról. Igen, megpróbálunk tenni valamit Eritreában annak érdekében, hogy őt kiszabadíthassuk. Anna Maria Gomes pedig a Pirtukán asszony, az ellenzéki képviselő helyzetéről kérdezett. Igen, erről tudunk a 2005-ös választások utáni lázadásokban tartóztatták le őt egyéb ellenzéki aktivistákkal, 2007-ben pedig kiszabadították. Bertukan asszony Bertukan asszonyt a tavalyi év végén megint letartóztatták, a tanács a megfelelő lépéseket kész megtenni, hogyha a helyzet ezt megköveteli. Aztán pedig talán öt rövid záró megjegyzést tennék. Először is hadd mondjam el, hogy valóban nagyra értékeljük a, te- a delegáció tevékenységét, főként Alan Hutchinsonnak, Philip Kacsmareknek és Mikkel Iruho Amezagárnak szeretnék köszönetet mondani. Először is biztosíthatom önöket arról, hogy a cseh elnökség során folytonosságot igyekszünk biztosítani. Valószínűleg az EU stratégiát nem fogjuk redefiniálni, hanem megpróbáljuk az elődeink politikáját a lehető legjobban folytatni. Az egyik legfontosabb feladatunk például a kalózkodás megállítása, és ebben a kontextusban a francia elnökség erőfeszítéseit nagyra értékeljük, amely az első EU tengeri missziót odaküldte. Nem volt ez könnyű feladat. Nyilván mi, a cseh köztársaság nem vagyunk tengeri nagyhatalom, úgyhogy itt az EU erőteljes szerepvállalását nagyra értékeljük. Aztán pedig az Atalanta művelet szintén igyekezett megakadályozni egyes kalóz tevékenységeket, és sikerült is elfogni néhány kalózt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a művelet már egyértelműen hatékonynak tekinthető. Nyilván az Atalanta egy rövid távú intézkedés a kalózkodás visszafogása szempontjából, de szükséges volt ezt a lépést megtennünk. Annak érdekében pedig, hogy Szomáliában hosszú távú megoldást találjunk, a tanács teljes mértékben támogatja a Djibouti folyamatot, az átmeneti szövetségi kormányt, illetve a szomáliai szövetséget, és nincsen B-tervit. Etiópia már megkezdte kivonulását Szomáliából, ez a Djibouti folyamatnak egyik nagyon fontos eleme volt. Vannak azonban aggályok, hogy biztonsági vákum alakul ki, hogyha az etióp csapatok kivonulnak. Az EU a továbbiakban is, tehát az Afrikai Uniós missziónak jelentős támogatást nyújt az Amisonnak, 20 millió eurót allokáltunk, 2008. decembere és 2009. májusa közötti időszakban. Negyedik pont, ami a közvetlen kapcsolatot illeti, a politikai párbeszéd a fejlesztési kormányközi hatósággal. Elmondhatom, hogy itt egyértelmű kapacitást mutattak a béke megállapodás aláírásában 2005-ben. A hatóság tehát valószínűleg az EU egy kulcspartnerévé válik, és segíthet abban, hogy helyreállítsuk a stabilitás Szomáliában. Végül, de nem, nem utolsó sorban, ami a további szerepvállalást illeti. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy ami az Afrika szarva stratégia felülvizsgálatát illeti a bizottság kezdeményezni fogja ezt az elnökségünk során. Ez egyébként nem is mond ellent a folytonosságról szóló szavaimnak. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Néhány megjegyzést tennék a rövid, ám nagyon fontos vitához. Szomália tekintetében nagy érdeklődéssel hallgattam javaslataikat, és bátorítást kaptam, hogy mi is a teendő. Szükségünk van a nemzetközi közösség támogatására, az új amerikai kormányzat támogatására is, azonban az iszlám világ főszereplőire is, hogy tartós politikai megoldást találjunk a szomáliai helyzetre. A bizottság teljes politikai és pénzügyi támogatásáról biztosítja a Djibouti folyamatot. Anna Gomes említette, hogy súlyos megsértik az emberi jogokat Afrika szarván. Ez így van. És óriási kihívások is vannak a térségben. Megpróbálunk a kotonói szerződés 9 cikke értelmében egy állapot felmérést végrehajtani az emberi jogok és a jó kormányzás helyzetéről. Minden politikai eszközt szeretnénk felhasználni. Ami az élelmiszer biztonságot illeti, ez az egyik prioritása az Európai Parlament állásfoglalásának ebben a tekintetben, elnök úr, szeretném aláhúzni, hogy a alapok már megvannak az úgynevezett 100 milliós élelmiszer csomagba 2009 és 2011 között. Teljes mértékben tisztában vagyunk Iszák svéd állampolgár helyzetével, aki Eritrában még mindig börtönben van. Louis Michel kollégám már beszélt Iszájász elnökkel az esetről, amikor júniusban ott járt. Ebben az esetben még folynak a diplomáciai tárgyalások, és biztosíthatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy Eritreában javuljon az emberi jogok helyzete. Köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm. Ezzel lezárom ezt a vitát, és kaptam hat frakciótól, az ALDE, a Néppárt, a Szocialista Párt, a Zöldek, ezen kívül a GUE NGL is aláírták az indítványt. A szavazás pedig holnap lesz. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a következő témánkra. Ez pedig eh, az Európai Unió Belorussziával, Fehér Oroszországgal kapcsolatos stratégiája. Először is eh, a tanács képviselőjének adnám át a szót, Vondra, miniszterelnök helyettes úrnak. Nagyon szépen köszönöm,